Elizabeth. Elizabeth. Bene. Benvenuti a tutti. Mindenkit üdvözlök. Kezdjük meg a szakbizottság munkáját. Mindenek előtt fogadjuk el a rendet. Hogyha nincsen megjegyzés, a rendet elfogadottnak tekintjük. Ahogyan tudják, a legutóbbi mezőgazdasági minisztertanács ülésen tárgyalták az olívaolajjal kapcsolatos problémákat, annak érdekében, hogy a szakbizottságunkat megfelelően tájékoztassák, és el tudja mondani véleményét ezzel a kérdéssel kapcsolatban, kértem az Európai Bizottságot, hogy számoljanak be szakbizottságunk előtt erről a kérdésről, ezekről a problémákról, és számoljanak be arról, hogy melyek a foganatosítandó intézkedéseket, amelyeket most vizsgálnak, illetve vizsgálnak majd a következő ülésükön. Erről ma vitázunk majd az egyebek napirendi pont alatt. Ha nincsenek megjegyzések az ülés végeztéig, akkor a legutóbbi ülés jegyzőkönyvét elfogadottnak tekintjük. Tájékoztatom Önöket arról, hogy a mai ülést az online oldalunkon is követhetik, és van még egy kis módosítás a napirendel kapcsolatban. A spanyol képviselő kollégák néhány perc késedelemmel érkeznek majd, repülőgépük késik. Éppen ezért, hogyha senkinek nincs kifogása ellene, akkor az ötös napirendi ponttal kezdünk, és aztán kerítünk sort a négyes napirendi pontra, amikor is szavazás lesz. Rendben van ez így, köszönöm. Nedelcseva asszony itt van, igen, tökéletes. Akkor tehát kezdjük az ötös napirendi ponttal, európai statisztika, az állandó növénykultúrákra vonatkozóan, Maria Nedelcseva jelentéstevő. A jelentés tervezetet vizsgáljuk meg. A bizottság által javasolt rendelet célja a napra és a jogi keret, a jelenlegi jogi keret egyszerűsítése az európai statisztikák tárgyában az állandó növénykultúrákra vonatkozóan. A javasolt rendelet hatályon kívül helyez és felvet két létező jogi aktust. Itt a tanács 377-79-es rendeletéről van szó, amely a növénykultúrákra vonatkozik, és a 2001-109-es irányelvről, amely a gyümölcsfa ültetvényekre vonatkozó európai statisztikákra vonatkozik. Tájékoztatnám önöket, hogy a módosítók benyújtásának határideje április 11-e, 12 óra, és erről a jelentésről a szakbizottságban május 2-án szavazunk majd köszönetet mondok az Európai Bizottság képviselőinek, akik itt jelen vannak, és rögtön meg is adom a szót Maria Nedelcsévának, aki bemutatja majd nekünk jelentés tervezetét. Tiéd a szó, Maria. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Azzal kezdeném, hogy emlékeztetek arra, hogy ez egy jogalkotási javaslat, amelyet a Lisszaboni szerződésnek megfelelően kell véghez vinni. Én előadóként az Európai Parlament hatáskorait szeretném ismertetni a mezőgazdaság területén. Az európai statisztikák az állandó kultúrákról olyan téma, amelyben két dolog van, ami nagyon fontos számára. Az egyik, az egyszerűsítése az európai jogalkotási hangsúlynak, a másik pedig a felhatalmazáson alapuló jogi, jogi hatáskörök. Már az Agrin belül néhány hónappal ezelőtt tartottunk erről eszmecserét, és arról van szó, hogy az egyes mellékletet megszüntessük, és ezt is tettem a jelentéstemben. Ebben ugyanis az jelenlegi rendelet alkalmazási köréről van szó, olyan állandó kultúrákról, amelyekről statisztikai adatokat kell létrehozni. Számomra nagyon fontos, hogy ezeket ne lehetetesen felhatalmazáson alapuló jogi aktuson megváltoztatni. Nos, ez most már akkor benne van a szövegben. A második pedig a jelenlegi rendeletnek az egyszerűsítése. A bizottság az adminisztratív terheket akarta csökkenteni, és ezért válaszolt erre a piac igényeinek megfelelően. Én megpróbáltam még messzebbre menni, és olyan ö, ö, ö, kis gazdaságokra is gondoltam, amely 0,2 hektárral szól, ezeknek ne legyen szükség statisztikai adatokat szolgáltatni. Nos, voltak olyan táblázatok is, amely a jelenlegi jogi keretben nem szerepeltek, és pedig a különböző NAC régióknak, a hármas NAC régióknak a szintjén történő statisztikai adatoknak a közlésére a felhatalmazás alapot jogos, jogi aktusokat illetően itt, mint mondtam, a parlamentnek az érdekeit akartam e, megvédeni, de nyilvánvalóan meghatartottam azokat az elveket, amelyek a 2010-es májusi e, rendelkezésben szerepelt. És számomra ez azt jelenti, hogy öt évre biztosítjuk a bizottság e, számára ezt a jogot. Jelen, az elején azt mondták, hogy eh, határozatlan időjára legyen ez a felhatalmazás, de a bizottság erről egy jelentést eh, készített, és az öt év után kilenc hónappal mondták, eh, hogy akkor ezt meg lehet újítani, és ugyanilyen hosszú időszakokra, kivéve, hogyha az Európai Parlament vagy a tanács ellenvetésének ad hangat. És ennek három hónappal az időszak vége után kell történnie. Itt próbáltam a jogi szempontokat figyelembe venni, de azt hiszem, hogy jelenleg a bizottsággal és a tanácssal azt kell megvizsgálni, hogy ezt a kérdést, tehát a felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak a kérdését hogy lehet szabályozni. Nagyon kevés időnk van, és ugyanakkor kell a végrehajtási aktusokról is beszélni, ezért szeretném tudni, hogy a kollégáimnak mi a véleménye ezekről a kérdésekről. Szeretném hangsúlyozni, hogy a delegált aktusokban eh, kapcsolatban a tanács eh, két hónapon belül nem ismertette a véleményét eh, a parlamenttel, és talán ezt az időszakot meg lehet hosszabbítani, amikor ez az időszak megszűnik, ezt két hónappal a parlament kezdeményezésére meg lehetne változtatni. Tehát nem azt javaslom, amit az elején javasoltat, hogy 2 plusz 1 legyen, hanem azt javaslom, hogy 2 plusz 2 legyen. Ez elegendő időt ad a parlamentnek, hogy reagáljon. És a parlament vagy a tanács az visszavonhatja ezt a felhatalmazást, de meg kell pontosan határozni, hogy miért történik ez. Amikor ezt a hivatalos labban nyilvánosságra hozzák, akkor történhet meg, vagy pedig egy későbbi dátum szerint. Hogyha a jogi kérdésekkel akarnánk foglalkozni, akkor az egyes mellékletre kell figyelni, amely az igazgatási, administratív terheknek a csökkentését célozza meg. Tehát pontosítani kell azt, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak, aktusok miféle hatáskört biztosítanak a különböző intézmények. Molto bene, grazie Maria. Köszönöm Maria, tökéletes munkát végzett a kiigazítások tekintetében is rendben van a dolog, nagy figyelemmel követtük a jelentésedet. Elizabeth Jeggel kér szót elsőként, tiéd a szó, Elizabeth. Köszönöm, elnök úr. Jó magam is, szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek. Remek munkát végzett az egyébként nem rossz bizottsági jelentéshez. A bizottság, ahogyan a korábbi viták során láthattuk, egy kicsit nyitott, és célja volt a bürokrácia leépítése és az egyszerűsítés. Azért jelentkeztem szólásra, mert a jelentést, ami módosító indítványain túlmenően szeretnék egyéb indítványokat benyújtani a bürokrácia leépítése, egyszerűsítés tárgyában, és megfőláspontokkal szeretnék tárgyalásra menni, az egyik jelentésnél, ahol én magam is dolgoztam, tudom, hogy ö, világossá kell tennünk, hogy az egyszer feldolgozott adatok elegendőek kell, hogy legyenek, tehát nem lehet a gazdálkodókat arra kényszeríteni, hogy különböző célokra állandóan adatokat gyűjtsenek, tehát az lenne a javaslatom, hogy maradjunk meg az eddigieknél, a kis vállalkozások esetében a hektár szem emelését abszolút el tudnám képzelni. Összességében köszönetet mondok a jelentéstevőnek munkájáért. Prego, onorevole Jó magam is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek Nadácsava asszonynak jelentéséért Ahogyan helyesen említette, itt jogalkotási könnyítésről van szó, és azt hiszem, hogy tényleg értékes a munkája, illetve a módosítói, ami a parlament jogait illeti az intézményi keretben. Nos, a 290-es cikket kell e tekintetben elsősorban figyelembe, kell ven, figyelembe venni. Fontos az a tény, hogy a jelentéstevő egy teljes deregularizációt céloz meg az állandó növénykultúrák esetében, és nem teszi lehetővé, hogy ezek a jogszabályok a mellékletekre is érvényesek legyenek. Ez garantálja az Európai Parlament állandó részvételét, hogyha bármiféle módosításra kerülne sor. Nagyon óvatosnak kell lennünk, és előrelátónak, ezt valamennyi kollégám nevében mondom azt illetően, hogy ez a deregularizáció kizárólagos jellegű az említett cikk értelmében, tehát látnunk kell, hogy milyen alkalmazási területre irányul majd mindez. Ahogyan ez az európai statisztikákban is szerepel. Ahogyan Jegle asszony elmondta, az administratív teher, az administratív költségek a gazdálkodók számára, ami ezen statisztikai adatok gyűjtését illeti. Nos, ez minőségi kell, hogy legyen, de nem szabad, hogy további terhet rójon a gazdálkodókra. Elnök, köszönöm, Jorgos Reiners kért szót, tessék. Ja, danke. Köszönöm szépen. Én is gratulálok a jelentéstevőnek jó jelentéséhez. Számomra fontos, hogy belássuk, hogy a statisztikák csak az állandó növénykultúrákra vonatkozhatnak, hiszen ha bármilyen kis gyümölcs ligetet beleveszünk, akkor ez egy bürokratikus szörnyeteggé változik, és ugye a kis gazdálkodókat is belekényszerítjük a statisztikai adatok gyűjtésébe, akkor ez hatalmas bürokratikus terheket jelentene számukra. És az a lényeg, hogy ezen statisztikai adatoknak valóban legyen értékük, és éppen ezért a kis termelőket ki kellene ebből venni, és így módon lehet hozzájárulni a bürokrácia leépítéséhez. Köszönöm. Köszönöm, Reimers asszony, és Michel Dantennek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a munkáját. A különböző felhatalmazásokat figyelembe véve megpróbált elfogadható megoldásokat találni. Két megjegyzésem lenne. Az első az egyes és a kettes melléklettel kapcsolatos. Úgy tűnik számomra, hogy az egyszerűsítésben még tovább léphetünk, ezeknek a dokumentumoknak az egyszerűsítése kell, hogy rendelkezzen egy olyan szakaszsal, amelybe a parlamentet is belevonják. Tehát a statisztikai adatok sok, túlságosan fontosak ahhoz, hogy a parlamentnek ebben ne lehessen beleszólása. Aztán Jégle asszony is említette, hogy hogy a különböző gazdaságok tekintetében a küszöbet 0,2-ről 5 hektárra lehetne emelni. Köszönöm. Grazie, Michelle. Köszönöm, Michel. Utolsóként Mark Tarabella kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a szocialisták, szocialista frakcia nevében szólnék hozzá. Negyelcseve osszonynak gratulálni szeretnék, ahogy ilyen erőteljesen képviselte egyrészt a az egyszerűsítést, tényleg megpróbálja most ezt elérni, pedig korábban már sokat említettük, és itt elsősorban az egyes és a kettes melléklet a fontos. Ezen kívül a felhatalmazáson alapuló jogi jogtossal kapcsolatban nincsen ellenvetésem azzal kapcsolatban, amit ő mondott. Michel már beszélt arról, amit még akartam említeni. Negyedcsevő asszony kizárja a 0,2 hektáros kisgazdaságokat. Talán ezzel kapcsolatban lesz egy módosítom, és lehet, hogy abban az értelemben, ahogy Michel is mondta, mert különben kizárnánk a kis gazdaságokat, és akkor lehet, hogy a statisztikák azok nem lesznek helyesek, tehát nem a 0,2 hektárnál maradnék, hanem majd, amikor összeültünk az árnyék jelentéstevőkkel, akkor megvizsgáljuk ezt a problémát. Nos, még egyszer szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, nincsenek e, nagy ellenvetéseim, e, nem is nagyok, hanem e, egyáltalán nincsen. Talán ezt a 0,2 hektárt lehetne megváltoztatni azért, hogy ne zárjuk ki a statisztikák gyűjtéséből azokat a kis gazdaságokat, amelyek bizonyos országban számosak. Bene. Ha nincs egyéb szólásra jelentkező, akkor most megadom a szót a bizottság képviselőjének, Diaz Munoznak, akinek itt kellene lennie, aki akkor tehát Minyoz igazgató úr kap szót, és aztán Nedelcseva asszony kap szót a vita végén. Köszönöm szépen, elnök úr. Kardozó úr, vagyok az Eurostattól. Én is azzal szeretném kezdeni, hogy megköszönjem azt a kiváló munkát, amelyet a jelentéstevő összeállított. Tökéletesen eh, megértette, hogy mi a cél, és az ahhoz vezető út, amelyel a bizottság egyelőre szemben áll. Ezért olyan módosításokat javasolt, amelyekkel kapcsolatban a bizottság éberen figyel, különösen hogyha olyan értelembe vagy irányba mennek el, eh, hogy egyszerűsítse ezeket a statisztikai adatszolgáltatásokat, eh, hogy ezek eh, hasznosabbak lennek a, legyenek a felhasználók számára. Vannak olyan egyszerűsítések, amelyek túlmutatnak azon, mint amit a bizottság már javasolt az eredeti javaslatában, és úgy véljük, hogy ennek megvannak a korlátai. A jogalkotó ugyanis szuverén, és épp ezért úgy dönthet, hogy eh, a legmegfelelőbb megoldást választja. A bizottság megpróbál majd a többi intézménnyel együttműködni a kompromisszum elérésének céljából. minél szélesebb körű megegyezést szeretnénk elérni, és megőrözni azokat a lényeges elemeket, amelyek a bizottság javaslatában szerepeltek. Néhány ö, hozzászólónak a véleményével kapcsolatban azt mondanám, hogy jelentős változást a küszöbök területén problémákat okozhat, nem csak a statisztikai adatok hasznossága, hanem az összehasonlíthatósága szempontjából is. A gazdaságoknak a struktúrája a szőléskerteknek a struktúrája változik egyik országtól a másikig, és vannak olyan országok, ahol még régiónként is változik. És ennek a lényeges megváltoztatása nem tenni lehetővé, hogy hasznosak és összehasonlíthatók legyenek az adatok. Nem csak területi szinten, hanem az előző évek statisztikáját is illetően. Tehát az időbeli összehasonlíthatás, összehasonlíthatóság is korlátozott lenne. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok kérdésében mi szeretnénk egy kompromisszumot elérni, amely tiszteletben tartja a közös megállapodást, a common understanding-et, és megvizsgáljuk majd azokat a javaslatokat, amelyeket a parlament és a tanács előterjesztett, azért, hogy olyan megoldást találjunk, amely megfelel mindegyik intézmény előjogainak. Köszönöm szépen. Bene. Köszönjük Kárdozó úrnak az Eurostat részéről, és hogyha nincs más felszólaló az Európai Bizottság részéről, akkor Nedel Csaba asszonynak adom meg a szót. Tessék, Maria, tiéd a szó zárásként. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen. Először is mindegyik kollégának, aki részt vett az eszmecserében szólnék azokról a megjegyzésekről, amelyeket tettek. Nyilván az elsőrendű feladat az, hogy az administratív terheket csökkentsük. A bizottsága való párbeszéd során talán mélyebbre hatóan el, elgondolkodhatunk azon, hogy az egyes és a kettes mellékletben lévő táblázatokkal mit tegyünk. Ezeknek opcionális a használata, de szerintem újra kell beszélni ezekről, de mindesetre nyitott vagyok a javaslatokkal kapcsolatban. A másik pedig a terület küszöbének felső határának a növelése. Igen, én is azt mondom, hogy miért ne lehetne 0,2-ről 0,5-re említeni. A két magyarázatot, tehát hogy mennyire lesznek hasznosak ezek az adatok, és mennyire lesznek összehasonlíthatók. Igen, valóban figyelembe kell venni azokat az országokat, ahol olyan területek vannak, amelyek kevésbé nagyok, és amelyeknek negatív hatása lenne, hogyha a 0,5%-ra emeljük, akkor 15-20%-a lesz a termelésnek, amelyet nem fedünk le. Tehát el kell gondolkodnunk arról, hogy ezt a százalékot ennyire lehetne emelni. De szerintem én ezért álltam meg pontosan 0,2%-nál. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak az alkalmazási területéről nyilvánvalóan elgondolkodunk, a végrehajtási jogi aktusokkal egyetemben és a bizottsággal és a tanácssal a megállapodáson fogunk gondolkodni. Tudom, hogy ezek érzékeny kérdések, de védeni fogom a parlamentnek az álláspontját, de remélem, hogy a kompromisszumon keresztül legitimé tudjuk tenni a parlamentnek az elvárásait. Köszönöm szépen. Grazie, Maria. Köszönöm, Maria. Emlékeztetnék arra, hogy a módosítók benyújtásának határideje április 11-e, 12 óra. A szakbizottságban pedig május 2-án szavazunk erről. Hogyha nincs más hozzászóló, akkor tekintettel arra, hogy spanyol kollégáink befutottak, visszatérhetünk a négyes napi rendi pontra ahol is szavaznunk kell, tehát kérem, hogy mindenki tegye be a készülőbe a szavazókártyáját. Szót kért? Los españoles del PPE, pero venían con nosotros dos colegas socialistas. Köszönöm. Igen, most várjunk még egy pár pillanatot, a szocialista kollégák is megérkezzenek, ne csak a néppártiak. Igen, minden ellenőrzés alatt van, láttam. Köszönöm Erenz Garcia Diaz is beérkezett, és most megkezdhetjük a szavazást. Először is emlékeztetnék arra, hogy a négyes napirendi pont befektetés a jövőbe új többéves pénzügyi keret a versenyképes, fenntartható és befogadó Európáért címet viseli. A vélemény előadója Giovanni Lavia. Az illetékes szakbizottság, a SURE bizottság, a véleményünket el kell fogadnunk, 45 módosított nyújtattak be. Giovanni hozzá kívánne szólni, igen, a szavazás után teszi majd ezt meg, ezért, hogyha mindenki készen áll, hat kompromisszumos módosítónk van. Ha mindenki készen el, akkor megkezdhetjük a szavazást. Kezdjük tehát. Az egyes kompromisszumossal megnyitom a szavazást az egyes kompromisszumos módosítóval kapcsolatban. Avete votato tutti? Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást az egyessel kapcsolatban. Elfogadva. Nézzük meg most a nyolcas módosítót. Nyolcas módosító, megnyitom a szavazást a nyolcas módosítóval kapcsolatban. Mindenki szavazott a nyolcas módosítóról. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Nézzük most a kettes kompromisszumost. Megnyitom a szavazást a kettes számú kompromisszumos módosítóval kapcsolatban. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást a kettes kompromisszumossal kapcsolatban. Elfogadva. Nézzük a 14-es módosítót. Megnyitom a szavazást a 14-es módosítóval kapcsolatban. Lezárom a szavazást a 14-es módosítóval kapcsolatban. Elutasítva. Megnyitom a szavazást a 15-össel kapcsolatban. 15-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A hármas kompromisszumos nézzük meg. Megnyitom a szavazást a hármas kompromisszumossal kapcsolatban. Megnyitom a szavazást a hármas kompromisszumossal kapcsolatban. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást elfogadva. A 17-es módosítóról szavazunk. Megnyitom a szavazást. 17-es módosító. Lezárom a szavazást. 17-es módosító. Elfogadtuk. 19-es. Nem, nem, 18-as javítja magát az elnök. Confermato 19. Apriamo... Mégis a 19-esről szavazunk megnyitom a szavazást a 19-essel kapcsolatban. Lezárom. Elfogadva. Allora, dobbiamo votare la prima parte. Akkor tehát a 18-as módosító első részéről kell szavaznunk. Megnyitom a szavazást a 18-as módosító első részével kapcsolatosan. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig nézzük meg a négyes számú kompromisszumos módosítót. Mindenki szavazott négyes kompromisszumossal kapcsolatosan. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Nézzük a 25-ös módosítót, megnyitom a szavazást a 25-össel kapcsolatosan. Mindenki szavazott? 25-ös. Lezárom a szavazást a 25-össel kapcsolatban. Elfogadva. Megnyitom a szavazást az 5-ös kompromisszumossal kapcsolatban. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Ötös kompromisszumost elfogadtuk. Nézzük meg a 30-as módosítót Nikulescu tollából. Megnyitom a szavazást a 30-as módosítóval kapcsolatosan. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Votazione sul compromesso Hatos kompromisszumos módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Hatos kompromisszumos, elfogadva. Szavazzunk most a 34-es módosítóról, Dancsilatollából az első részről szavazunk. Megnyitom a szavazást a 34-es módosító első részével kapcsolatban. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Szavazzunk most a 35-ös módosítóról. Megnyitom a szavazást a 35-össel kapcsolatban. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Most pedig szavazzunk a 36 hetes módosítóval kapcsolatban. Mindenki szavazott a 37-essel kapcsolatban. 37-es módosító. Elfogadva. Nézzük meg most a 38-ast, megnyitom a szavazást a 38-assal kapcsolatban. Lezárom a szavazást. 38-as elutasítva. Megnyitom a szavazást a 39-essel kapcsolatban. 39-es. Lezárom a szavazást, elfogadva. Megnyitom a szavazást a 40-essel kapcsolatosan. Megnyitom a szavazást a 40-essel kapcsolatban. Lezárom. Próbáltam. Elfogadva. Szavazzunk most a 41-esről. Megnyitom a szavazást, 41-es. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Szavazzunk a 42-esről. Tarabella tollából mindenki szavazott a 42-esről, lezárom a szavazást. Elfogadva. Szavazzunk most a 43-asról. Mindenki szavazott a 43 asról kapcsolatban? Elfogadva. 44-es, jegle tollából. Szavazzunk a 44-esről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Végezetül 45-ösről szavazunk, Polzon és mások. Megnyitom a szavazást a 45-ösről. 45-ös, mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Most következzék a záró szavazás. Az így módon módosított véleményről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A véleményt elfogadtuk, gratulálok Lavia úrnak, akinek át is adom a szót, mert szót kért, tessék Giovanni. Köszönöm, elnök úr. Azért kértem szót, mert amint elfogadtuk a véleményt, amelyet szakbizottságunk a SURE szakbizottságnak nyújt be. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a SURE szakbizottságnak már van egy jelentés tervezete, amelyet Garriga jelentéstevő készített, amelyen belül nagyon sok olyan gondolat megjelenik, amelyeket mi a mai véleményünkben elfogadtunk. A SURE jelentéstevője kész arra, hogy néhány javaslatunkat is elfogadja, amelyeket a mai napon továbbítunk felé. Garriga jelentéstevő kész arra, hogy elfogadja, hogy a kap finanszírozása továbbra is egy külön alfejezetben maradjon. Az eredeti javaslatot ő maga fogja módosítani, tehát hogy maradjon a kap külön alfejezetben. Van egy dolog, amelyre a jelentéstevő nem hajlandó, amit nem akar elfogadni, és azt hiszem, hogy mindenki, aki jelen van ebben a szakbizottságban, akinek fontos a közös mezőgazdasági politika, az valószínűleg közös harctárgyává teheti ezt a problémát, mert értem, hogy melyek a jelentéstevő problémái ezzel kapcsolatban. A jelentést Tevő elfogadja alapvető javaslatainkat, mely szerint azt akarjuk, hogy a KAP 2013-at követően legalább olyan forrásokkal rendelkezzen, mint amelyekkel a korábbi többéves pénzügyi keretben rendelkezett 2013-ig terjedően. És ezt a javaslatot megtaláljuk majd a jelentéstevő jelentésében, de nem akarja elfogadni azt a javaslatot, hogy értékeljük újra a következő többéves pénzügyi keretben ezt a forrást az inflációs rátával. Azt hiszem, hogy én e tárgyban módosítót fogok benyújtani, és a Költségvetési Szakbizottságban működő valamennyi tagot arra kérek, hogy politikai frakciótól függetlenül támogassák ezt a javaslatomat, hiszen a Sure Szakbizottságon belül is harcolnunk kell, hogy a kap finanszírozásának újraértékelését indexelését a következő többéves pénzügyi keretben elérjük. Elnök, köszönöm Giovanni a felszólalásodat, azt hiszem, hogy ez közös harcunk lehet az egész szakbizottságé. Van-e valaki, aki hozzá kíván szólni? Ha nincs senki, akkor haladjunk előre. Köszönetet mondok, és át is térhetünk a napirendünk következő pontjára. Köszönöm Giovanni Laviának. Hatos napirendi pont. A tanács 2112-es irányelvének módosítása a gyümölcslevek és egyes hasonló emberi fogyasztásra szent termékek tekintetében címmel. A vélemény előadója Dancsila úr, asszony, Vasilika Dancsila, az illetékes pedig a Környezetvédelmi Szakbizottság a vélemény megvizsgálására kerül sor. A bizottság javaslata az, hogy más ízben módosítsuk a 2011 11.112-es irányelvet, amely a gyümölcslevekre és más hasonló emberi fogyasztásra szent termékekre vonatkozik. Közös normákat határoz meg ezek összetétele, elnevezései tárgyában, valamint az ezen termékek címkézése vonatkozásában annak érdekében, hogy az Európai Unión belül ezen termékek mozgása lehetővé váljon. Rögtön meg is adom a szót a vélemény előadójának, amely vélemény már minden nyelven rendelkezésre áll. A módosítók benyújtásának határideje március 31-e 12 óra. Tessék, Dancsila képviselő. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Aș dori Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, Először is szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, aki együttműködött velem ez alatt a, az idő alatt, illetve a szakbizottságunk titkárságának a szakértőinek is köszönetet tartozom. A célunk az, hogy javítsunk a jelenlegi szabályozáson, amely eh, a gyümölcs vonatkozó részleteket szabályozzák, ahogy 2001 per 112-es irányelv második módosítása, ez ahogy az már elhangzott. Egyik fontos változás, hogy a gyümölcslevekhez tartozik most már a paradicsom és bármennyire meglepő ez, illetve a cukor és a méz továbbra is felhasználható édesítési célra. A gyümölcs nektárnak megfelelő európai címkezési szabályoknak kell eleget tenniük, ezért nincs szükség külön szabályokra. A megengedett összetevők közül töröltük a cukrot, méghozzá az ágazat kérésére, ugyanakkor meg kell adnunk egy időszakot, ami alatt még megmaradhat a hozzáadott cukor nélkül címke, vagy, vagy megnevezés a dobozon. Fontos tudni, hogy a fogyasztók nyilván nem követik az irányelvek módosításait, a jelenlegi irányelv pedig a cukor hozzáadását tiltja tehát csak a gyümölcsben megtalálható cukor szerepelhet, eh, a, kerülhet a gyümölcslébe. Azonban a hozzáadott cukrot nem tartalmaz, megjegyzés szerepel a címkén, éppen azért, hogy ezzel tisztában eh, legyenek a fogyasztók. Azonban eh, ez most már tulajdonképpen célját vesztette, értelmét vesztette, sőt, kifejezetten félrevezetheti a fogyasztókat, azonban ehm, az új gyümölcslevekben, az újonnan a polcokra kerülő gyümölcslevekben sem lesz hozzáadott cukor, mégsem kerül megemlítésre címkén az, hogy hozzáadott cukor nélkül. Ugyanakkor fontos tudniuk a fogyasztóknak, hogy megfelelően érett, friss, vagy különböző módon tartósított gyümölcsből a gyümölcslé, már amennyire ezek eh, különböző módon megengedettek. A termelőknek, az előállítóknak pedig eh, időre van szükségük ahhoz, hogy ezekre a módosításokra reagáljanak, hogy ezekhez alkalmazkodjanak. Minden tagállamnak éppen ezért ezt az irányelvet végre kell hajtania, de úgy gondoltuk, hogy 18 hónapot adunk az ágazatnak arra, hogy a már meglévő termékeket értékesítse. Átmeneti időszak ez, átmeneti intézkedések ezek, hiszen már most is azt mondja a szabály, hogy az irányelv életbelépését lépését megelőzően előállított vagy piac, vagy forgalomba hozott termékek még 18 hónapig maradhatnak forgalomban. Maximum másfél évig tehát a irányelv életbe lépését követően. Végezetül a jelentésemben arra teszek javaslatot, hogy az irányelv életbe lépését követően 5 évvel később már semmilyen termelőgyártó ne címkézhesse a termékét azzal, hogy hozzáadott cukrot nem tartalmaz. Remélhetőleg ez az irányelv, e, így ezekkel a módosításokkal minden tagállam és érdekelt igényeit kielégíti majd. Köszönöm, Dancsila asszony. Ajúzó képviselő asszony kap szót. Prego. Köszönöm elnök úr. Kiváló javaslat fekszik előttünk az asztalon. Nincs is igazán sok minden hozzáfűzni való ezzel kapcsolatban. Talán annyit fűznék hozzá, hogy érkezett pár módosító indítvány. Az irányelv a gyümölcslevekre vonatkozó irányelv egyik fő újítása az, hogy az összetevők megengedett, eh, engedélyezett összetevők közül törli a cukrot, illetve kiterjeszti ennek hatáját a paradicsomlére is. Ez üdvözlendő tény, és fontos az is, hogy a különböző típusú gyümölcslevekről tájékoztassuk a fogyasztókat. A hozzáadott cukrot nem tartalmazó gyümölcsleveket a nektártól, a gyümölcs nektártól meg kell különböztetni, hiszen az utóbbi, azaz a gyümölcs nektár tartalmazhat cukrot, hozzáadott cukrot. Ugyanakkor fontosnak tartom az is, hogy a fogyasztókat tájékoztassuk arról, hogy változnak a játékszabályok. Ami az 5 éves átmeneti időszakot illeti, ugye 5 évig maradhat fenn a javaslat szerint a hozzáadott cukrot nem tartalmaz jelzés vagy megjegyzés a címkén. Ez lehet, hogy megtéveszti a fogyasztókat. Fontosnak tartom, hogy az import, harmadik országból, unión kívülről importált termékek esetében is hasonló szabályokat alkalmazzunk. Újra és újra megemlítjük ebben a szakbizottságban azt, hogy fontos, hogy ugyanazon szabályok szerint játszanak az unión kívüli gyártók is. Köszönöm még egyszer az előadó munkáját, gratulálok hozzá. Köszönjük, mondja az elnök. Jegle asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Én is köszönettel tartozom az előadónak. Tudjuk, hogy milyen keményen dolgozik az érdekünkben. Ugyanakkor az Európai Bizottság javaslata mégis rossz eh, száj, rossz, rossz szájízzel olvastam ezt a javaslatot, hogyha használhatom ezt a um, hasonlatot. Júzó asszonyjal egyetértek a tekintetben, hogy én is aggódom amiatt, hogy az import gyümölcs lé vagy gyümölcs koncentrátumok esetében hogyan tudják majd meg a fogyasztók, hogy ebből előállított gyümölcslével van dolgok. Mi történik az import termékekkel? milyen lehetőségeink vannak arra, hogy ugyanolyan követelményeket támasszunk az unión kívüli gyártókkal szemben, mint az unión belüliekkel szemben. Ezért mondom azt, hogy járjunk el körültekintően. Ugyanakkor egy átmeneti időszakra is feltétlenül szükség van. A fogyasztóknak is szükségük van eh, némi időre ahhoz, hogy hozzászokjanak az új szabályokhoz, az új címkézésekhez. A hozzáadott cukrot nem tartalmaz, megjegyzéssel kapcsolatban pontosan ez a helyzet. Ami a címkézést, az összetételt, a származási helyet illeti, nos, az európai gyümölcslé ágazat túlélése forog itt kockán. Köszönöm. Honorevole Anyó. Anyó képviselő. Köszönöm, elnök úr. Egy pár kérdéssel fordulnék az előadónkhoz. Mi motiválta arra, hogy ezt fel, napirendre terjessze. Nekünk ez nem tűnt olyan fontosnak, az én régiómban semmiféle lobbizás nem történt. Really for my own information, I see that, uh, Második kérdésem, az emberi fogyasztásra szánt gyümölcsléről beszélünk. Most hirtelen felmerül bennem a, a kérdés, hogy e, milyen gyümölcslé az, amit nem emberi fogyasztásra szánnak. Mariana Delcseva. Mariana Delcseva következik. Благодаря, господин председател. Аз също бих искала да... Elnök úr, szeretném megköszönni a jelentéstevőnek, és a munkát, és gratulálok neki. A, azzal szemben, amit hallottunk, szerintem ez egy fontos téma, de nagyon jelentős szempontokat említünk itt. Szeretnék emlékeztetni arra, amit a, nem szeretnék emlékeztetni arra, amit az előadó mondott, de szeretnék arra utalni, hogy fontos a hozzáadott cukor nélkül kifejezésnek szereplésére a címkéken. Aztán a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat illetően a Lisszaboni szerződés szerint jelenleg probléma. Nos, ez a hozzáadott cukor nélkül kifejezés, hogy szerepeljen a címkén, az fontos a fogyasztók számára, és lehet, hogy más italokat, gyümölcsleveket vásárol, hogyha bizonyos üvegeken még látja ezt a címkét, másokon viszont nem, mert ugye azt mondtuk, hogy nem lesz rá szükség. Ezen kívül úgy tűnik számomra, hogy jó lenne elfogadni a jelentéstevő javaslatát az átmeneti időszakot illetően. Aztán az aromákkal kapcsolatos eljárás kapcsolatban Szerintem a jogszabálynak alkalmazkodnia kellene a termelékenységhez, és különbséget tenni a gyümölcslevek és az aromák között. Aztán a jogalkotáson, a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatban az egyes és a kettes mellékletben a változtatásokkal kapcsolatban meg kellene vizsgálni, hogy ezek fontos vagy nem fontos kérdések-e, és a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatban is tárgyalnunk kell még. Olcsahovszki elnök úr, következik. Köszönöm, elnök úr. Én is köszönöm az előadónak ezt a roppant érdekes jelentést, amit lehetett az asztalra. Az Európai Bizottság képviselőihez is fordulok. A gyümölcslé gyártók minden lehetséges módszert megragadnak arra, hogy félrevezessék a fogyasztókat, és a nem közvetlenül gyümölcsből előállított leveket is eladják. Például azt mondják, hogy egy gyümölcslé a valamilyen gyümölcs természetes zamatával bír. Valóban az ízével, zamatával bír, de magának a végterméknek semmi köze az eredeti gyümölcs természetes levéhez. Az irányelv beszél erről az aspektusról, hiszen szerintem az ilyen félrevezetésnek elét kell vennünk. Tudom, hogy ez probléma, legalábbis nálunk, és tudom, hogy a, a gyümölcslégyártók a tisztességtelen verseny miatt sokat szenvednek, félrevezetik a fogyasztót, aki nem tudja eldönteni, hogy egy kvázi hamisított termékről van szó, aminek semmi köze az friss gyümölcs ízes zamatkos levéhez. Köszönöm, Reimers képviselőkért szót. Köszönöm, jó magam is. Üdvözlöm kollégánk véleményét jó, hogy van egy átmeneti időszak, egy öt éves időszak. Talán ez túl sok, lehetne ez rövidebb is, ami különösen kedvező ennél az irányelv javaslatnál, hogy végre elgondolkodunk azon, hogy a hozadott cukor, az kellene, hogy legyen az át, a normális eset, ezt nem is kellene említeni, és azokat a leveket kellene címkézni, amelyekhez cukrot adtak, hiszen gyermekek anyjaként tudom, hogy nagyon kell figyelni arra, hogy ne legyen túl sok cukor a gyümölcslevekben, hogy a gyerekek ne szokjanak hozzá kiskoruktól a túlzott cukorfogyasztáshoz, hiszen ez túlsúlyossághoz vezethet. Azt hiszem, hogy a bizottság tehát jó úton van, hogy észszerűen lépjen fel ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és csatlakozni szeretnék ehhez. Köszönöm, Reimers képviselőasszony, hogyha nincs további felszólaló, megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének, Zsakinnek. Tessék, uram! Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőknek, előadóknak ezt a kiváló jelentést, és a különböző módosítókat is. Ez eléggé technikai jellegű javaslat, a gyümölcsleveknek a fogyasztásával foglalkozik, ugyanakkor jelentős az átláthatóság szempontjából, amely a fogyasztókat érinti. Az első módosítók a, konstruktív irányba mozdulnak el, például az a módosító, amely a készletek esetében átmeneti időszakot állapít meg az átültetési időszakra. Az egyes és a kettes módosítók, ahol a hozzáadott cukorról van szó, az világosabbá teszi a jelenlegi helyzetét, és a bizottság szándékát kérdezik. Jelenleg a gyümölcslevek tartalmazhatnak hozzá adott cukrot. Általában nem tartalmaznak, de a címke amelyre ráírnák, hogy hozzáadott cukor nélkül, az nem következetes, még a gyümölcslevek esetében sem. Tehát a bizottság javaslata azt célozza meg, hogy a gyümölcslevek nem tartalmazhatnak hozzáadott cukrot, csak gyümölcscukrot, tehát ezért a norma az lesz, hogy nincs benne hozzáadott szorok, cukor. Tehát ezt ismertetni kell a fogyasztóval egy megfelelő időszakon belül. És ez a címkézés jogi szempontból, tehát hogy rá van írva, hozzáadott, az, hogy hozzáadott cukor nélkül, az nem, az fölösleges, mert hát ugye, mint mondtam, nem tartalmaznak hozzáadott cukrot a ö, gyümölcslevek. Nos, mindenesetre átültetési időszakot kell tíz hónapban megállapítani, és figyelembe kell venni azt a módosítós is, amely konstruktív, amely átmeneti időszakat biztosít azon készletek számára, amelyek még nem felelnek meg az új irányelvnek. Tehát itt 18 hónapról van szó, átmeneti időszakról, és a, ez azt jelenti, hogy az átültetéssel három év áll rendelkezésre, hogy hozzáigazítsák a termékeket ezeknek a rendelkezéseknek és aztán megszűnik ez a címke, hogy amelyen nem szerepel már, tehát amelyen még szerepelt a hozzáadott cukor. És a fogyasztó számára ez azt jelenti, hogy tiszteletben tartják a törvényt, és erről tájékoztatni kell -e őket. Tehát ezért nem szabad túl hosszú időt szánni rá, eh, hogy ezt eh, lassanként kiiktassák. Köszönöm szépen. Bene, grazie. Köszönöm a bizottság képviselőjének, Zsakin úrnak, Dancsira tiéd a szó a végkövetkeztetések levonása céljából. Am ascultat cu mare atenție sugestiile dumneavoastră. Köszönöm szépen. Érdeklődve hallgattam a javaslatokat, és a kérdéseket. Ahogy említettem, a cukor hozzáadása a gyümölcsléhez már nem engedélyezett, illetve azt is említettem, hogy nem minden fogyasztó van ezzel tisztában. Annak érdekében, hogy átláthatóbb, világosabb legyen a helyzet, a hozzáadott cukrot nem tartalmaz megjegyzést a címkén, még egy ideig engedélyezzük. A Bocsakovszki kollega által említett ehm, probléma, ami szerint mesterséges ízesítésű gyümölcslek is forgalomba kerülnek. Jegle asszony is mondott valami érdekeset, mi szerint érdemes lenne megemlíteni azt, hogy honnan, miből származik a gyümölcslő, milyen gyümölcsöket tartalmaz. Ez szerintem sokkal világosabbá tenni a dolgokat, és így elkerülhető lenne az, hogy a fogyasztókat félrevezessék rendszeresen. Ez a jelentés egyszerűsíteni kívánja az irányelvet, és fontos az, hogy az alkoholmentes italok 10%-a gyümölcslé, illetve gyümölcsnektár. Tehát igen, jelentős ágazat ez. Fejegyeztem a megjegyzéseiket, várom a további módosítóindítványokat, és meggyőződésem, hogy együtt mindenki számára kielégítő új irányelvet tudunk gyártani. Köszönöm Dancsila képviselőasszonynak. Most pedig áttérhetünk a hetes következő napi rendi pontra. A 378-2007-es EK tanácsrendelt módosítása ami az önkéntes moduláció alkalmazását illeti, a közvetlen kifizetések esetében a közös agrárpolitika keretei között. Brita Reimers az előadó. Itt egy kiigazítás, a Lisszaboni szerződéshez való hozzáigazításról van szó, és itt a tanácsi rendelet módosítása a cél, hogy ezt a Lisszaboni szerződéshez igazítsuk. A jelentéstevő támogatja a tanács javaslatát a hatáskörökkel kapcsolatosan, minden egyes aktus esetében a meghatározott kritériumok alapján jár el, és ezért rögtön meg is adom a szót, hogyha felkíván szólalni, Reimers képviselő azt, hogy mielőtt meghallgatnánk az Európai Bizottságot, felkíván szólalni? Igen, tessék önni a szó, Reimers asszony. Köszönöm szépen az önkéntes modulá- modulációnál, illetve a Lisszaboni szerződéshez való igazításnál itt arról van szó, hogy az önkéntes modulációt kiegészítőleg használjuk a kötelező modulációhoz, ahogyan a tagállamok szemre ezt terveztük, különösen amikor nehézségek merülnek fel a vidékfejlesztési programok finanszírozásában az új jogalkotás keretében. Ez egy rendkívül technikai jelentés, itt csak az eljárásról van szó. A bizottság javaslata a végrehajtási jogi aktus segítségével valósítaná meg ezt a kiigazítást, és itt általános elvek, a kiszámítási mód, a regionális szinten való alkalmazás, a modulált összegek kiszámítása kerül meghatározásra a tagállamok. A 290-es cikk alapján a szerződésben az EUMS szerződés alapján illetékesek az, EU szabályozás végrehajtásáért. Itt az önkéntes moduláció valamennyi tagállam számára biztosítandó, időközben csak egy tagállam, egy, egy tagállam használja ezt az eszközt, mégpedig Nagy-Britannia, Portugália szintén kiszállt ebből az alkalmazásból nem régiben, és lesznek még egyes tagállamok, amelyek a következő reformig használni fogják ezt. Én nem látok problémákat a bizottság javaslata vonatkozásában. Április 12-ig várjuk a módosító indítványokat, és aztán nem sokára elfogadhatjuk ezt a véleményt. Köszönöm. Elnök, remek, köszönöm Britta, tehát április 12-e 12 óráig nyújthatnak be módosítókat. Ha senki nem kíván hozzászólna, akkor Szuzónak adom meg a szót, aki az Európai Bizottság képviselője, igazgatóra a szó. Szúza Úva úr, hol van ő? Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon eh, nagy örömmel térek vissza az Agri szakbizottságba. Itt pedig egy olyan javaslatról van szó, amely összehangolja a gondolatainkat a jelentéstevőjével, ennek nagyon örülünk. Mint hallottunk, itt összehangolásról van szó, és e, a régi tagállamokról van szó, az Egyesült Királyságról a 2012-es évvel kapcsolatban. A Port- Portugália az önkéntes modulációt bejelentett. Tehát a, a status quo irányába mozdul-e el a javaslat, tehát hogyha összegek meghatározásáról van szó, akkor csak egy változtatásról van szó, tehát a tagállam által javaslat összeget vesszük figyelembe. Ugyanakkor, hogyha pénzügyi fegyelemről van szó, amely olyan jogalkotást céloz meg, amely az önköntes modulációval kapcsolatban, amely a MV-val kapcsolatos, akkor szerintem inkább hipotetikus és nem valószínű ez a feltételezés. Itt a végrehajtási eljárásról van akkor szó, és a bizottságnak a szabályozására szükség van. Tehát csak akkor van szükség, hogyha a bizottság által meghatározott összeget akarják megváltoztatni. Itt a 2012-es évről van szó, a bizottság most vizsgálja meg eh, a javaslatokat, és az egyes és a harmas módosítók, amelyek a e, bizottsági eljárást javasolják az összegek meghatározására, az itt e, e, szerintem nem, tehát azért kell még el kell gondolkozni, a kettes, négyes, ötös szerintem nem okoz problémát. Köszönöm szépen. Grazie, Suzuva. Köszönöm Szuzó Uvának. Reimers hogy hozzá kíván szólni? Nem? Remek, akkor ha mindenki egyetért és nincs további hozzászóló, akkor áttérhetünk a következő napi rendi pontra, amely egy másik uh, harmonizációs aktus. Itt uh, a 485-2008-as tanácsi rendelet módosításáról van szó mégpedig az Európai Mezőgazdasági Garancia a finanszírozási rendszerébe tartozó ügyletek tagállamok által végzett vizsgálatáról. A jelentéstevő Luis Manuel Capulás Santos. Itt a módosítások szintén csupán a kiigazításra irányulnak. Kérdezem Luist, hogy hozzá kívánna szólni, tessék. Muito obrigado, Presidente. Eh, tal como o relatório anterior, trata-se de, por força do Tratado de Lisboa. Köszönöm, elnök úr, akárcsak a korábbi vélemények esetében a Lisszaboni szerződés szükségesíti azt, hogy eh, átérjünk a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok, illetve a végrehajtási aktusok új rendszerére. Javaslatom alapvetően azon módosításokra szorítkozik, amely ezt az említett kiigazítást célozzák, mivel a parlament és a tanács között megfelelő konszenzus alakult ki ez ügyben. Alapvetően ez a rendelet kizárná az integrált végrehajtási irányítási rendszert. A hatáskörök delegációját átruházását szabályozza ez, illetve ezen a hatáskörök meghosszabbítását, kiterjesztését. Két hónapos határidőszab arra, hogy technikai jellegű fenntartásokat jelezzék. A 2005-ös irányelv elismerte a bizottság szerepét a komitológiában. Alapvetően ez egy technikai jellegű kérdés, részletkérdés, és a szokás szerint a titkárság, a szakbizottságunk titkársága a helyzet magaslatán át és segített kidolgozni ezt a problémát. Már április 12-e a módosítók nyújtásának határideje. Kérem a bizottság képviselőjét, Bunyó asszonyt, hogy szóljon hozzá. Tehát íme itt van, tessék. Exposé, effectivement, micro. It's okay. Ah, yeah, yeah, yeah. Uh, notre, la proposition de la... A bizottságnak a javaslata a 2010-es 447-es 67-es rendeletet próbálja alkalmazni. A bizottságnak a javaslata csak az összehangolással foglalkozik, nem tartalmaz más lényeges változtatást nagy konvergenciát látunk a bizottság javaslata és Kapula Santos úr jelentések között. Tehát a felhatalmazáson alapuló jogi aktus és a végrehajtási jogi aktus közötti különbségtétel megfelelő, és ezért a közös megállapodás eh, alapján, amely a tanács, a bizottság és a eh, eh, parlament között történt. Ennek megfelelően kérjük, hogy alakítsa át a javaslatát. A négyes módosítóban a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról van szó, és Kaplas Szántos úr azt mondta, hogy időben korlátozni szeretné a bizottságoknak a felhatalmazását, és a bizottság nem szeretné, hogy időben korlátozzák a delegált aktusokat, és ez a közös megállapodás alapján lehetséges. Ez a kapnak a jellegzetességéhez alkalmazódik, és a gyors reagálást is lehetővé teszi. És vissza lehet vonni ezt a felhatalmazáson alapuló felhatalmazást. A hármas módosítóval kapcsolatban a jogászok jelezték, hogy ez a módosítás ugyan korrekt, de nem igazából szükséges. Köszönöm szépen. Molto bene, grazie. Köszönöm a bizottság képviselőjének. Köszönöm a Bunyó asszony hozzászólását. Hogyha a kollégák nem kívánnak hozzászólni, újra Luisnak adom meg a szót. nota e com de Köszönöm, elnök úr. Úgy érzem, hogy a parlament és a bizottság nagy részt eh, egyetért, sőt a kollégákkal is alapvetően egyetértünk a frakciók között, a koordinátorok között sincs, nincs, sincs óriási nézeteltérés, ez is üdvözlendő. Jó lenne, hogyha első olvasatban sikerülne megállapodnom. Remek, akkor most ezzel a nyolcas as napirendi pontot is lezártuk. 5 perces szünetet tartunk a 9-es napirendi pont előtt az Olival kapcsolatban, mivel az Európai Bizottság képviselője még nem érkezett meg valamennyi koordinátor, akik jelen vannak, illetve akik nincsenek jelen, talán tájékoztatjuk majd őket, hogy az olívolajjal kapcsolatos napirendi pont után, amely azt hiszem, hogy 20 percnél több időt nem vesz igénybe, rögtön kerítsünk sort a koordinátorok ülésére, tehát azt mondanám, hogy a koordinátorok ülését 5 órakor elkezdhetjük. Tehát ismétlem, 5 perces szünetet tartunk, azt várván, hogy az Európai Bizottság képviselője megérkezzen, és aztán sort kerítünk az egyebek napirendi pontra, és ezt azonnal követi a koordinátorok ülése rendben.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 Megérkezett Ferstelen igazgató úr, tehát az utolsó pontot így a bizottsággal meg is ejthetjük, az egyebek napirendi pontot. A legutóbbi mezőgazdasági tanács alkalmával vita zajlott az olívaolaj ágazattal kapcsolatosan. Jelenleg az ágazatban az árak nagyon alacsonyak, éppen ezért magánraktározást kell beindítani, hogy könnyítsünk a helyzeten. Dácsan Csolos biztos úr ígéretette arra, hogy ezen vitát figyelembe fogja venni. Nagyon örülök, hogy Fenstein igazgató úr csatlakozott hozzánk a bizottság azt hiszem, hogy április 13-ai ülésén vitatja majd meg ezt a kérdést, de majd az igazgató úr tájékoztat minket erről. Azt hiszem, hogy eljött az ideje annak kollégák, hogy az olívaolaj problémáival foglalkozzunk akkor is, hogyha biztos úr többször említette, hogy nincsenek meg a feltételei annak, hogy a magánraktározást megkezdjük, mi kívánatosnak tartjuk, hogy vegyék figyelembe azokat a nehézségeket, amelyekkel az ágazat szembenéz. Tüntetések voltak, fontos tüntetések Spanyolországban, Olaszországban is voltak problémák. Jó lenne tehát, hogyha valamilyen módon jelzést tudnának küldeni ezen ágazat irányába, azt illetően, hogy figyelemmel kísérik ezeket az ö, eseményeket, hiszen nagyon nehéz helyzetben van jelenleg ez az ágazat. Rögtön meg is adom a szót azoknak a képviselőknek, akik szót kérnek. Sőt, azt mondanám, hogy először talán inkább az igazgatórat hallgassuk meg, aki tájékoztat minket, hogy van-e valamilyen újdonság ezzel a témakörrel kapcsolatban, és aztán megnyitjuk a vitát a képviselők részvételével. Meg is adom tehát rögtön a szót Ryan igazgató úrnak. Uh, Köszönöm a bevezetést, elnök úr. Igen, valóban. Tisztában vagyunk a helyzet súlyosságával. Válságos időket élünk a olívaolaj piacon. Jelenleg az árak Görögországban alatta maradnak a, a szintnek, ami, ahol eh, beindulnak, a, e, be kell indítani a különböző mechanizmusokat. Más országokban azonban ez ár fölött van, a külszabár fölött van a piaci ár. Az egyik szempont, fontos szempont, az pontosan az árak színvonala. Valóban alacsonyak az árak, de a küszöb ár felett vannak. Az igazgató bizottsági ülésen napirendre kell, igazgatás bizottsági ülésen napirendre tűztük ezt a kérdést. A tanácsban a piaci információt megosztottuk, a rendelkezésre álló információt, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a legfrissebb adatokkal rendelkezzünk. Az árak, mennyiségek tekintetében nem volt senkinek sem ellenvéleménye. Van még egy szempont, amit jelenleg vizsgálunk, ami nem más, mint az, hogy a korábbi évekhez képest korábban takarították be az olajbogyót, tehát lehet, hogy több e, olívaolaj került a piacra ebben az időszakban, mint más években. Jelenleg elnök úr vizsgáljuk a helyzetet, és e szempontból az én részemről jelenleg többet nem mondhatok. Va bene, eh, Hát nem túl sok információval szolgált, és nem túl sok reménységet nyújtott, de talán meglátjuk a vitánk során, hogy tudunk-e segíteni. Evans Garcia kért szót, tessék. Eh, Köszönöm, elnök úr. Úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság nincs teljesen tisztában a helyzettel több mint 7 éve folyamatosan esnek az árak, az elmúlt pár évben pedig drasztikusan, ez roppant aggasztó az olívaolaj ágazat szempontjából. A világpiaci árak, ahogy említettem, soha nem látott mélységbe csökkentek, azok a családok, akik eh, az ebből élnek a, azok a családi gazdaságok, amelyek az olívaolaj előállításból élnek, ellehetetlenednek. Literenként 2,85 euró cent az előállítási ár Spanyolországban. Látjuk, hogy 1,95 e, kapnak pedig ez a felvásárlási ár 1,90 euró, tehát látjuk, hogy mekkora különbség van a kettő között. Tehát ellehetetlenülnek ezek a, a gazdák, miközben a olívaolajügyben vezetők vagyunk világpiacon, hiszen az Európai Unió a világpiacra kerülő olívaolaj egy harmadának az előállítója, ennek 40%-a Spanyolországból származik, Spanyolországon belül pedig elsősorban Andalúziában jellemző ez, ahol a GDP egy negyede származik ebből az ágazatból. Tehát bármiféle döntést hoz az Európai Bizottság ez ügyben, az óriási fontossággal bír, hiszen egy millió ember sorsa forog itt kockán, ők élnek az olívaolaj előállításból, nem csak Spanyolországban egyébként, a, ahogy az 2009. júniusában is e, e, közraktározási támogatásra van eh, szükség. Hiszen jelenleg nem úgy néznek ki a dolgok, hogy javulni fog a helyzet, hiszen a közösségi agrárpolitika, a közös agrárpolitika reformja folyamatos reformja is az oliva eh, olaj, az olajfa gazdálkodók hektáronkénti támogatásának folyamatos csökkenését hozza magával. Pár évvel ezelőtt az olívaolaj ágazat szervez, önszerveződésbe kezdett, nem akarták megvenni az Európai Bizottság reakcióját, és saját kezdeményezésre eltárolták a felesleget. Az Európai Bírósághoz került az ügy, és szervezeteiket erőszaka feloszlatták, pedig igen komoly pénzeket fektettek ebbe a rendszerűvének garantálásába, ugyanakkor eh, arra kényszerítették őket, hogy ezt eh, az eg- ennek az egésznek, eh, kezdeményezésnek véget vessenek. Fontos lenne, hogy más ágazatokkal hasonló elbánásban részesüljenek. Szerintem a magán raktározás intézményét meg kell védenünk, sőt támogatnunk kell, Fontos, hogy ne kössük azt a hibát, amit már egyszer elkövettünk a jogbiztonság hiányában. Annyit még hagyd fűzzek hozzá, hogy pénteken Spanyolországba látogat a biztos úr, ahol roppant fontosnak tartják a magánraktározást. Az Európai Bizottság képviselőinek jelenlétét kihasználva feltenném azt a kérdést, hogy önök is úgy gondolják, hogy az olyan problémák megoldására, amelyek egyes régiókat, országokat különösen keményen érintenek, eh, valóban eh, kell megoldást találni, hiszen a hektáronkénti támogatási szint jelentős csökkenése a támogatások felére csökkenését is jelentheti, amely teljesen lehetetlen helyzetbe hozza már a válságban lévő ágazatot. Köszönöm. Anyó úr is szót kért. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Érdeklődve látom, hogy ha bár uh, nem vagyok oli- olaj termesztő, olivaolaj termesztő, tulajdonképpen az Egyesült Királyságban senki más sem, De a repceolajjal kapcsolatban érdekes az összehasonlítás. A bizottság vajon az ellentmondásra talál-e valami magyarázatot? Aztán a kiskereskedelmi olaj, olivaolaj árakkal kapcsolatban vizsgálódtak-e, hogy valaki itt nyerészkedik-e valahol? Grazie, Agnyó. Köszönöm, Agnyó úr. Luis Capula Santos kért szót. Tessék. Obrigado, presidente. Eh, eu queria... Köszönöm, elnök úr. a képviselőasszonynak igaza van, égető probléma ez. A közös agrárpolitika reformjáról tárgyalva hangsúlyoztuk annak fontosságát, hogy a piac szabályozás milyen fontos. És itt nem absztrakt dolgokról beszélünk, hanem a valódi problémák megoldásának a mechanizmusairól. Olyan esetekben, amikor a piac nem megfelelően reagál a kialakult helyzetre, hanem megfelelő piac szervezés miatt. Szerintem ez önmagáért beszél. Az elmúlt években folyamatosan azt olvastuk, hogy növekszik az olívaolajfogyasztás, érdekes módon az ára pedig folyamatosan csökkentek. Komoly érdekek forognak itt kockán. Uraim, az Európai Bizottság nem, talán nem érti, hogy mennyire fontos kérdés ez néhány tagállamban, ezért hangsúlyoznám még egyszer annak fontosságát, hogy az Európai Bizottság rendelkezésére áll eszközöket felhasználja minél hamarabb és minél hatékonyabban. Nem szabad már több ö, időt vesztegetni, a magáraktározást el kell kezdeni. Köszönjük, Jare úr következik. Köszönöm, elnök úr. Nos, én sem vagyok szakértője az olívaolajaknak, ahogyan angol kollégánk, hiszen a bizottság válasza kevéssé kevés felvilágosítással szolgált, és igencsak rövid volt. Tehát egy kiegészítő kérdés. Miben látja a bizottság a rossz árak okait? Európában túl sokat termelnek, vagy világpiacnak köszönhető, hogy ennyire rosszak az árak, vagy pedig az értékteremtési lánc során lépnek fel problémák. Az a kérdésem a bizottsághoz, hogy vannak-e más értékesítési lehetőségek is esetleg, amelyek a piacot termentesítenék, és esetleg az árakat emelnék, javítanák. És az utolsó kérdésem kollégáimhoz, hogyha az intervenció piaci eszközén elgondolkodunk, akkor a bizottság szempontjából milyen mennyiségekről lenne szó, és milyen időtartamra kellene beavatkozni, és milyen céllal? Nos, jó magam is szeretnék egy rövid felszólalást eszközölni tekintettel arra, hogy más kolléga nem kért szót, és jó magam is kérdést intéznék Esteinen úrhoz bizonyosan nem értük el azt a minimális küszöbértéket, amely a magáraktározási intézkedést beindíthatja, ezt a biztos többször említette, de talán felül kellene vizsgálni azt a mechanizmust, amely ez a, ezt a minimum küszöböt meghatározza, hiszen nem lehetséges, hogy ez előzmények nélküli válságban, Spanyolországban, Olaszországban és más európai országokban, hogyha ez a küszöbérték nem működik, akkor talán a mechanizmuson kell változtatni. Van néhány jogalkotási csomag, amelyről vitázunk, vannak jogalkotási jogi eszközeink, amelyek ezt lehetővé tennék, hogyha a bizottság egyetért ezzel. A második kérdésem arra vonatkozik, hogy a zöldséggyümölcs ágazatban a 2007-es reform során válságkezelési mechanizmusokat vezettünk be, és úgy tűnik, hogy ezek nagyon jól működnek, mint például az utolsó reform ut- alatt bevezetett válságkezelési mechanizmus. Talán az olívaolaj ágazatában is hasonló mechanizmusokat kellene bevezetni, hogy segítsünk a termelőknek, hogy jobban tudják kezelni a kínálatot a piacon. A három éves programok, amelyek jelenleg működnek a jelenlegi szabályozással, nem tették lehetővé, hogy sok javításra kerüljön sor a kínálat és a válságkezelés tekintetében. Ez tehát a kérdésem tekintettel arra, hogy nagyon sok jogszabályt fogadunk el, talán itt a küszöb érték ár meghatározását illetően talán egy kis rugalmasságot kellene lehetővé tenni a tagállamok számára. És ami hasonló eszközöket illeti, a zöldség gyümölcs KPS piacán talán van egy hasonló, lehetne egy hasonló javaslattal élni a bizottság részéről az olajágazatban, is ez lenne tehát a kérdésem. És hogyha más kolléga nem kíván felszólalni, akkor kérném az igazgató urat, hogy reagáljon az elhangzott kérdésekre. Tessék, Veszlejnen úr! Thank you very much, uh, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Megpróbálok kitérni az elhangzott kérdésekre. Persze asszony, a támogatások potenciális hektáronkénti támogatás, területalapú támogatás csökkentésről beszélt. Tudjuk, hogy ez a hektáronkénti támogatás milyen fontos minden ágazatban. Én nem tudok olyan tervekről, amely az konkrétan az olívaolajágazatra vonatkozna. 2013 utáni kap reformtól függ majd, hogy a terület alapú támogatás hogyan alakul. Tehát ez egyáltalán nem specifikus, nem az csak az olívaolaj ágazatra vonatkozik. A repceolaj és az olívaolaj tekintetében történelmi okokból és a különböző tagállamokban más-más célra használják a repceolajat és az olívaolajat, tehát a kettő nem felcserélhető egymással. Ezért azt, azt gondolom, hogy úgy érezzük, 421 ezer tonna volt raktáron Spanyolországban, azonban most már több mint 1 millió tonna eladatlan olaj van, ugye a korai betakarítás miatt, ami kihatással van a piacra, a piaci árakra, és viszonylag alacsony árakhoz a kialakulásához vezetett ez. Mennyire élvezik a fogyasztók ezeket az alacsony árakat? Óriási akciókról szereztünk tudomást a kiskereskedelmi láncokban, ahol az olcsó olívaolajjal próbálják becsebíteni a vevőket. Well, and so it's, uh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 Kapula Santos úr eh, beszélt a védőháló szintről, ez a ár, nem más, és a magántárolás akkor lehetséges, hogyha megfelelő feltételek teljesülnek. A jogalap kissé tágabb, mint csak az ár, tehát nem csak az állat kell az Európai Bizottságnak figyelembe venni, amikor a magántárolásra lehetőséget ad, vagy támogatást ad. Itt tehát az egész piaci helyzetet annak egészében kell vizsgálnunk. Ja. Az utolsó kérdésére kitérve képviselő úr, a referenciárat igazítjuk -e az egész helyzethez. Most ez megint csak egy szélesebb vita, nem csak az olajra, olívaolajra vonatkozik, hanem egy általánosabb vita. Ezt a bizonyos referencia árat szerintem a különböző ágazatokban megfelelő szintű, majd 2013 óra utáni reformok keretében kell ezt tárgyalni. Szerintem nem lehet, vagy nem vagyok benne biztos, hogy jó ötlet ezt csak az olívaolaj ágazatra lehet csökkenteni. a termelői csoportok, szövetkezetek erejét láthattuk például a tejcsomag esetében, a tejpiaci intézkedés csomag esetében is láthattuk, hogy mennyire fontosak lehetnek ezek a termelői szervezetek, akár az olívaolajágzatban is. Úgy tűnik, hogy Spanyolországban a gazdák a feldolgozóiparral szemben igen gyenge helyzetben vannak, tehát érdemes lenne megvizsgálni ennek a lehetőségét, hogy más ágazatokra is kiterjesszük, például az olívaolaj ágazatra a különböző termelői szövetkezetek eh, támogatását. De ez megint egy szélesebb vita részét követi, kell, hogy részét képezze 2013-at követően. Direttore, ehm, Szünetet mondok az igazgató úrnak, aki szolgált végül néhány felvilágosítását, tehát Garcia, illetve Capula Santos kollégákat, valamint a mediterrán terméshez közelebb álló kollégákat felhívom arra, hogy talán itt lenne az ideje, hogy elgondolkodjunk a tejcsomag kapcsán arról, hogy egyes vesekkezelő eszközöket ki kellene terjeszteni más ágazatokra, és köszönöm a bizottság képviselőjének a következő ülésünkre április 11-én, 15 órától, illetve április 12-én 9 órától kerül sor mindenkinek. Köszönetet mondok, zárt ülés kezdődik a koordinátorok ülése.